frakció támogatásáért, hiszen a frakció támogatásával abban reménykedünk, hogy holnap el fogjuk tudni fogadni ezt a jelentést. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Most pedig köszönöm szépen a jelentés készítőjének. Amikor én az Európa Tanács tagja voltam, szeretném elmondani, beszéltünk az erőszakról sportrendezvényeken stadionokban, és eh, én azt gondolom, hogy az Európa Tanács által elfogadott jelentéseket, és érdemes onnan megvizsgálni. Azt hiszem, hogy gazdagíthatnák a mi hozzájárulásunkat. Nagyon szépen köszönöm, hölgyeim és uraim! Ezzel lezárjuk ezt a vitát, és most az utolsó napi rendi pont az egyperces felszólalások. Az első, Kukán úr egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Unió közös értékeken, közös kötelezettségeken és jogokon alapszik. Ez volt tehát az alapító atyáknak az ideája, csak ezeknek az ideáknak a szem előtt tartásával működhet tovább. Ebben a tekintetben Magyarország számunkra nagyon fontos partner ország. Ez a partner azt is bebizonyította, hogy az európai családnak egy megbízható tagja. Éppen ezért szükségesnek tartom, hogy teljesen világos legyen, hogy jelenleg Magyarországgal vitában állunk a Nemzeti Bank és az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatban. Vannak továbbá egyéb kérdések is, amelyeket az európai szerződések alapján figyelembe kell venni a demokrácia, az emberi jogok és a szólásszabadság. Egy erős kormány sem engedheti meg magának azt, hogy ezeket az értékeket alábecsülje. Biztos vagyok abban, hogy mindannyian azt szeretnénk, hogy Magyarország erős partner legyen Európán belül, amely a közös értékeket tiszteletben tartja. Remélem Magyarország így fog tenni. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló. Iván úr, egy perc. Pán Iván, jednominutový. Iván úr, egy perc. Domnul președinte, mulțumesc foarte mult. Vreau să atrag atenția... Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy nagyon fontos szerződésekről beszélünk, a stabilitási szerződés és az aktáról. Ez a két szerződés radikálisan befolyásolhatja az emberek életét, szigorú intézkedéseket készülnek hozni a közeljövőben, ez a magánéletet, a munkahelyeket és az életszínvonalat egyaránt érinték. Vannak olyan EU országok, ahol ezekről a szerződésekről nyilvánosan egyáltalán nem beszéltek, és államfők, akik soha nem beszéltek erről a nemzeti parlamentekben. Például Romániában senki nem tudja, hogy mi az az ECTA, vagy mi a stabilitási szerződés. Ez nem demokrácia, és hogyha a válságot fel akarjuk számolni, erős Egyesült Európát akarunk, akkor a demokratikus értékeket támogatni kell. Köszönöm, most pedig Bilbao úr következik, Bo- bocsánat, Madame Bilbao, Bilbao asszony következik. Nyolc, 1980-ban több ezer bébit loptak el Spanyolországban gazdasági okokból, és sok anyának azt mondták, hogy a gyermekük meghalt a szülés kor, és akkor egy hamis születési anyakönyvi kivonatot adtak ki, eladták a gyerekeket, most pedig Baszkföldön például pereket indítottak 200-at. Szervezett bűncselekmény volt, mindez idáig hallgattak róla. Az ellopott bébik egyesület erről beszélni akar, az áldozatok keresik a gyermeküket, és igazságszolgáltatást követnek bűnözők, akik ezt elkövették, és ez helyrehozhatatlan gyermekeket, szülőket és az adoptáló családokat érint. Az európai intézmények figyeljenek oda erre a szomorú ügyre, hogy tisztázni lehessen mindezt. Tremopulos képviselője a szó, nincs itt. Tavares úr, nincs itt. Ferreira úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Eurostat adatokat adott nyilvánosságra a munkanélküliséggel kapcsolatban. Ezek gyakorlatilag vádiratok. Az Európai Uniós Portugáliával kapcsolatos politikával szemben. 21%-os a munkanélküliség a fiatalok körében, 38 év demokrácia alatt sohasem volt ennyire drámai a helyzet. Ezek az Európai Uniós agresszív politika és az nemzetközi valuta alapnak az agresszív fellépésének a következményei. A megélhetési költségek rettenetesen megemelkedtek, a tömegközlekedési szolgáltatásokat leépítik, terjed a szegénység és az éhezés. Ezek tények, amelyeket szép szavakkal nem lehet elfedni, még akkor sem, hogyha szép szavakat használt a foglalkoztatási helyzetről az utolsó tanácsülés. A foglalkoztatási helyzet tehát botrányos. 2012-ben tovább fog nőni a munkanélküliség, ez pedig azt jelenti, hogy tovább lehet majd zsarolni az országot, és természetesen ki lehet fosztani az erőforrásaiból ezt csak úgy tudjuk megelőzni, hogyha politikai változást érünk el. Úgy gondolom, hogy ezt követelik legtöbben most már Portugáliában. Mr. Zsabra. Zsobra úr kap szót. Tisztelt elnök úr! November 18-án feltettem egy kérdést az Európai Bizottságnak az akta szerződésről rendkívül fontos kérdés ez. Nagyon sok érzelmet és összecsapást váltott ki a közösségi országokban, belétve Lengyelországot. Az akta szerződés megfelel a az unió jogi előírásainak? Ez volt a kérdés. Január 5-én kaptam választ de Gucht biztos részéről, bizottság részéről, és ebben az szerepelt, hogy egész évben ez megfelel az európai jogszabályoknak, és megfelel az EU jogi elveinek és az EU alapjogi kártájának. De november 24-én a bíróság ítéletet hozott, és ebben éppen ennek ellenkezőjét mondja ki. Az akta néhány eh, kitétele emberi jogellenes és EU jogellenes, úgyhogy ezt fel kell deríteni. Köszönöm, most pedig Artung úr kap szót. Nincs itt? Binef úr. Nincs itt? Sikerszki úr. 2012-ben nagyon sok esemény lesz az EU-n belül. Például aláírják a költségvetési paktumot, ezt nagyon várjuk, hiszen a válság elleni harcban segít. Ennek alapján indítjuk el az összes munkálatot, ami a 2014-2020-as többéves pénzügyi tervhez szükséges. Azután itt van a KAP reformja sok szakpolitika indul harmadik országok érdekében, és a római szerződésből következően sok más elem is megemlítendő, például az élelmiszerek szállítása megfelelő jövedelem a gazdák számára. Az élelmezés problémája rendkívül fontos az EU-ban. A kap 50 éve sok mindent megmutat nekünk. Lesz egy konferencia, egy információkampány a kapról. Ez lehetővé teszi, hogy a kapot támogassuk a pénzügyi terben 2020-ig. Köszönöm. Köszönöm, most pedig átadom a szót. Nincs itt. Cortez Lastrának. Köszönöm szépen, elnök úr. A kormány képviselők ezt azt bejelentették, hogy Kantáriában több száz munkahelyet fognak megszüntetni, és beszállító cégek szintén elvesztik a felszerződéseket. TK az egy Wisconsin bejelentették, hogy egy harmadik országba helyezik át a telephelyüket. Kérem az Európai Bizottságot, hogy Kantábriát és a spanyol régiót kötelezzék arra, hogy a szociális konfliktust feloldják, ne engedjék meg az üzem bezárását, nagyon fontos, hogy európai szinten is vezessenek be intézkedéseket, kompenzációt a globalizációs kigazetes alappal. Spanyolország ilyen tragédiákat nem engedhet magának. Kantábiában a kormány a választási kampányban kötelezettséget vállalt arra, hogy a helyi üzemeket megtartja. A tetteket szeretnénk látni, a munkavállalók nagyon fontosak. Most megadom a szót Harkin asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr. Írországban azt mondják nekünk, az új fiskális szerződés szabályait tartsuk be, nem lesz jövőbeli kockázat, a mostanit megoldja. 2002-től 8-ig Írország egyetlen egyszer sem szekte meg a stabilitás és növekedési paktumok. Mi keserű tapasztalatból tudjuk, hogy a szabályok betartása nem mindig váltja be a hozzáfűzött reményeket, és nem, ö, ami a 30%-os eh, GNI arányú adósságunk volt, most pedig 145%-ot ért el ez az adósság. Nincs olyan fejlett eh, gazdaság, ami ilyen adósságot túlélne. Négy évnyi megszorító túléltünk. Az írországi és európai bankok megmentését követően fenntarthatatlan az állapot. És azt mondják nekünk, hogy eurókötvények nélkül, ö, megmentő csomagok nélkül, ezt várják el tőlünk a jövőben is. Az ESM-hez való hozzáférés szerepel a szerződésben, hát vagy egyfajta zsarolásnak tekinthető. Most a legkeményebben beszélek, mint soha nem kellett így szólnom ebben a parlamentben, többet tehetne magáért, Írországért. Remélem, többet nem kell beszélni. Most pedig megadom a szót Portás úrnak. Köszönöm szépen. Miután Görögországban egy technokratát választottak, mondhatni választottak miniszterelnöknek. Ez az ország most egy európai pénzügyminisztert is kell, hogy kapjon. Merkel asszonynak észre kéne végre vennie, hogy ez a legrosszabb, ami egy népet történhet. Ez a megaláztatás. A Szovjetunióban, a Brezhnev érában megfelelő kifejezés volt erre ugyanis azt mondták akkor, hogy a forradalom, hogyha elveszti eh, a mozdonyt, akkor az utasoknak, a vonatutasainak kell pótolniuk a lokomotívot. Hát talán erre fog sor kerülni Görögországban, és most úgy tűnik, hogy kiszálltak már vezető személyiségek Görögországban, és az emberek nem képesek újra lendületbe hozni ezt a vonatot. A sikertelenség eh, ellenére az EU a saját receptjeihez tartja továbbra is magát, valamikor végre a piacokkal át kell lépnünk. Papa, Papa Nikolau úr a következő. Köszönöm szépen, elnök úr azt kell, hogy elmondjam, hogy az elkövetkezendő napok, vagy az elkövetkezendő órák döntőek lesznek abból a szempontból, hogy a görög adósságválságra találunk-e megfelelő megoldást. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy ezekben a nehéz pillanatokban mindenki a legtöbbet megtesz annak érdekében, hogy a válságra megoldást találjon. Ez érvényes az Európai Központi Bankra is. Azokat az intézkedéseket kell megtenni az Európai Központi Banknak, amelyek legalább 10 e, milliárdos adósság csökkentéshez vezetnek, és megfelelő e, csökkentést kell biztosítania azoknál az államkötvényeknél, amelyek az EKB-nak a saját tulajdonában vannak most. Én nem kérek e, most adósság elengedést, hanem csak azt kérem, hogy a kötvényeknek a hozamáról mondjanak le. 75% lenne a felvásárlási ára, ugye ezeknek a kötvényeknek, hogyha a 100%-ot várják, akkor ugye az nyereséget jelent. Ayala Sender. Ayala Sender, jó szó. Gracias, presidente. Sí, Spaner. Köszönöm. Spalmer csődbe ment, és több mint 2000 munkavállaló munkanélkül maradt, és nagyon sokan életüket vesztették, megsebesültek. Tudjuk, hogy ez a légitársaságok közötti verseny miatt is történt. A rendszer nem hatékony, sőt, még az Európai Bizottságot is bűnösnek kiáltottak ki. De már 2009-ben kértük a bizottságot, hogy legyenek jogalkotási intézkedések, mérjék fel a légitársaságok csődjének hatását, azért, hogy jobban kompenzálják a az utasokat, és védjék ezen vállalkozások munkavállalóit. Jogalkotási javaslatra van szükség, nem csak önkéntes intézkedésekre. Most kellenek ezek azért, hogy védjük az utasokat és a munkavállalókat. Nem érdemlik ezt. Buszoly úr következik. Köszönöm szépen. Sok román állalpolgár kivonult az utcára, és azóta is növekszik számuk. Ezek az állampolgárok olyan országban akarnak élni, ahol a választások nem csak az uralkodó párt céljait szolgálják. Az administratív és politikai szervezet nem a politikai érdekek szerint változik, és a törvényeket nem úgy fogadják el, hogy megkelik a parlamentet, ahol a az egészségügyi rendszer nem változik meg egyik napról a másikra egy olyan országban, amely nem csökkenti a fizetési kiadásokat, és közben nem emeli az árakat, választásokat akarunk. Májer úr, hol van? Szeretnék a következőkre utalni, elnök úr. Mit jelent az egyes tagállamok számára az európai takarékossági politika, és különösen a saját hazám Spanyolország számára. Gondoljunk bizonyos autonóm régiókra, amelyeknek drasztikusan csökkenteniük kellett az egészségügyi és oktatási kiadásaikat. Ez rendkívüli mértékben rontani fogja az egészségügyi és oktatási helyzetet ezekben az autonóm régiókban. Nagyon sok szolgáltatót privatizálnak, és ez elfogadhatatlan számunkra Gondoljunk például egy katalóniai szolgáltatóra, ahol most folyik a privatizáció, most próbálják meg az egészségügyi ellátásnak az alapjait gyakorlatilag megrengetni. A polgárok ezzel ellen tiltakoznak, most már 27 napja ez ellen, annak érdekében, hogy ezt az egészségügyi központot jogregátban ne zárják be. Tehát a lakosság valami olyan szeretne támogatni, ami az ő tulajdona, az egészség és az oktatás. Um, Köszönöm szépen. Nikoleszkó a következő hozzászóló. Köszönöm szépen. Elnök úr. Sokként ért az a reggeli lapokban egy idegen gyűlölő karikatúrát készítettek a Nemzeti Front egyik képviselőről és elnök jelöltről Franciaországban. A román embereket, ez a francia politikus a románokat figurázza ki. Figyeljünk, a román Mikulás elviszi a tévéteket, figyeljetek! Ez megbocsáthatatlan, keményen dolgozó embereket ö, céloz, meg mindig támogatták Franciaországot, a francia nemzeti front ezt az üzenetet bírálta, és remélem, hogy a három francia kollégánk szintén elítéli ezt a romániai incidenst. Kretu asszony. Elnök úr, Románia politikai helyzete olyan, hogy a jogállamiság alapelveit hagyják figyelmen kívül. A három évben, elmúlt három évben rosszabbodott a helyzet. Az emberek az utcára mentek már mert a jelenlegi kormány borzasztó kormány volt, nem vette figyelembe a szabadságjogokat, nagyon sok szociális szenvedést okozott, a parlamentet figyelmen kívül hagyta, megpróbálta eltörölni a pluralizmust, új pártokat hoztak létre, hogy támogassák őket, mert a kormányt. Ennek következtében az ellenzék úgy döntött, hogy elutasítja, nem hajlandó részt venni az romániai parlamenti tárgyalásokon, mert alkotmányos jogaikat nem tartják tiszteletben az ellenzékét. Mi azt kérjük, hogy a román kormány váljon ismét civil politikussá, Ojuland asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, az Európai Parlament kiber támadás áldozata lett múlt héten, miután a hamisítás elleni egyezményt aláírták Japánban múlt héten. Én nagyon sok üzenetet kaptam az EU állampolgáraitól, akiket aggodalommal töltött el az, hogy mi lesz az ő jogaikkal. Furcsa az, hogy az EU és 22 tagállama aláírta az aktát annélkül, hogy foglalkozott volna az állampolgárok problémáival megfelelő átlátható módon. Ugye a demokráciában ezt várjuk el. Éppen ezért kérem a bizottságot és a tagállamokat, hogy növeljék meg erőfizetéseiket, az aktáról beszéljenek az állampolgároknak, kérjék ki véleményüket a ratifikáció előtt.

Díaz de Mera Garcia következő hozzászóló. Nincs itt, akkor ez azt jelenti, hogy a következő Baszeszku asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném felhívni a figyelmet egy tragikus incidensre, amelyre nem figyeltek fel Brüsszelben. Január 1-én történt, Transnistriában, szeparatista régióban moldaviai állampolgár 18 évest megöltek egy ellenőrzési ponton, ezt a békefenntartó erők egyik orosz katonája követte el. Ez az incidens az egész társadalmat megrázta, és bizonytalanságot keltett a lakosság körében. Az EU kapujában befagyasztott konfliktus uralkodik, és ez Moldova és az EU közötti közeledést akadályozza. Moldovában a románul beszélőket diszkriminálják, az emberi jogokat megsértik, és a moldávok esetében nemzetközi mandátumú békefenntartókra van szükség. Kérjük az eu találjon egy megoldást erre. Tikaó asszony, köszönöm szépen, elnök úr. Kormányközi egyezményt írt alá január 30-án 25 tagállam a fiskális fegyelemről. Sajnáljuk, hogy nincs hasonló megegyezés a fiatalok alkalmazásáról és a gazdaság élénkítéséről. Román családok nagy számban vannak kitéve a szegénységnek, számuk növekedett a kormány döntései miatt a foglalkoztatási, oktatási törvényt is megváltoztatták, a parlament elé ezt nem vitték, és még a választások dátumát is megváltoztatták

Szárbó asszony. Bukarestben mínusz 20 fok van, és az emberek még mindig tiltakoznak. Ezt látjuk az elmúlt két hétben, más városokban is látjuk, ugyanezt Romániában. Ezek az emberek még az egészségüket is kockáztatják, mert elegük van, elegük van a megaláztatásokból, a vezetők részéről. Reményt vesztettek, mert nincs megfelelő életük, és a politikai hatóságok nem veszik figyelembe a véleményüket. Elszánták magukat arra, hogy folytassák a tiltakozást. Na, több, körülbelül 90% a románoknak azt akarja, hogy menjen a kormány és az elnök. De közben későbbre tűzték ki a vált választásokat, és megváltoztatták a választási szabályokat a törvényekkel ellentétben. Záborszka asszony a következő hozzászóló. mély megindítottsággal szeretném közölni ezzel a parlamenttel, hogy Baronin Horns van Steinweg néhány nappal ezelőtt elhúnyt. Az ATD Kárma nemzetközi mozgalomnak volt ő a tiszteletbeli elnöke, a szociális kutatással foglalkozó intézetet alapított, az extrém szegénység, a mély szegénység elleni harcot támogatta itt az európai eh, közösségben. Sikerült neki, hogy fenntartható kapcsolatokat építsen ki az ENSZ-el, és az ensz az ENSZ-nek a mély szegénységgel és emberi jogokkal kapcsolatos jelentéstevője volt. Támogatta az Alta de Carnon bizottságnak a megalapítását is. Azt kívánom, hogy az ő politikai meggyőződése és tevékenysége, az ő által alapított mozgalom minket is megindítson. Arra kell gondolnunk, hogy az Európai Unióban a mély szegénység és a világon is a mély szegénység az emberi jogokat sérti. Mindannyiunk számára kihívás. Tanasescu úré a szó. Mulțumesc, domnule președinte. Dezbaterea... Köszönöm. Tegnap az EP-ben nyilvános vita volt a Baszeszkú kormány súlyos demokrácia sértéséről romániai és EU tagállami képviselők vettek ezen részt a szocialista és az ALDE frakció szervezte ezt, a néppárt is ott volt, több képviselő jelen volt, a jelenlegi román kormánypártot képviselték, arra törekedtek, hogy a vita ne jöjjön létre, és mindenki figyelmét triviális, értemetlen témákra hívták föl, amelyek nem is voltak kapcsolatban a találkozó vitájával. Az EP nek nem szabad ezt tolerálnia, és a részevők azonnal szankcionálták ezt a magatartást. Köszönöm azoknak a képviselőknek, akik részt vettek a vitában, és szeretném mindenkinek elmondani, hogy a románok továbbra is harcolni fognak a demokratikus, tisztességes Romániáért. Kelly úr a következő végre. Köszönöm szépen, elnök úr. Az én témám a tengeri biztonság. Látjuk, hogy milyen tragédia történt, és az én országomban is az egyik teherhordó, teherszállító hajó balesetet szenvedett, és az ír és egyiptomi családoknak részletünket fejeztük ki. Az olasz árónak is ismerjük a tragédiáját. A média felhívta erre a figyelmet. De nézzük ezt tágabb értelemben. Más hasonló gyakorlatok amikor megsértik a biztonsági intézkedéseket, ezek az tengerjáró hajók, a személyzet, akkor mi történik, és mi a az optimális méret. Egyik nap ezren, másik nap ötezren voltak érintettek. Köszönöm. Az utolsó hozzászóló ma Kurszki úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, a parlamentünk jogalkotásában, az akta esetében és az Anti-Counterfeiting Agreement esetében vitákra került sor. Most tehát a parlamenti jogalkotás egy döntő fázisba érkezett, és a termék hamisítással kapcsolatos akta egyezmény foglalkozik. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó alkalom, és én magam is ott voltam, nem rejtem véka alá azt, hogy én magam is az elsők között voltam, aki annak idején illegális kalózmásolatot töltött le egy filmről az internetről. Ez még a 90-es években történt. Most már megváltoztam, ennek ellenére az aktát nem támadom, nem támadom annak a kiegyenlítetlenségét, nem támogatom az internetes szabadságnak a korlátozását. Ezek ellen, a vonásai ellen tüntettek az emberek az utcán ennek az egyezménynek. Titkos ügynökök titkos ügynököket kapcsoltak be a munkába annak érdekében az aktát jogalapként kezelve korlátozzák az internetes szabadságot. Fontos az internetes szabadságot, azt megőrizzük, vissza kell vonni ezt az akta egyezményt. Köszönöm szépen. Az a baj, hogy nem jó helyen tetszene ülni. És önök közül valaki nem szerepelt a listán. Először elnökölök, úgyhogy megadom önnek a szót. Egy percet kap, uram. Én azt gondolom, hogy a demokrácia és az emberi jogok azok hát már igen, elhasználtuk őket, elkoptatuk őket. A görögországi trojka új hitelfelvételre, rendkívül intézkedésekre kíván felvérteződni. Több százezer embert tisztviselőt el akarnak bocsájtani, csökkentik a közkiadásokat, a kollektív szerződéseket sértik meg. Ezek valóban az alapjogok, az alapjogi kárta megsértésének, az emberi jogi dokumentumok megsértésének, a munkához való jog megsértésének, a munkavállalók védelmének megsértés. Ezek is emberi jogok. Elnök úr, a társadalmi szövet Görögországban szétfoszlik és biztosíthatom önt afelől, hogyha ez a megállapodás alkalmazásra kerül, ez a görögök megsértése. Azt hiszem, hogy nem nézhetünk egymás szemébe, ha ezt véghez viszik. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönöm szépen, biztos asszony itt maradt az utolsó percekig ebben a késői órában. Köszönöm a tolmácsoknak,